be. fontos ez az állásfoglalás, amit David Martin javasolt, és mindenképpen meg fogjuk ezt szavazni, mert hamarosan hatályba kell, hogy lépjenek ezek a megállapodások. Köszönöm szépen, Fjellner úr, a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos asszony. Végre elkészültek ezek a megállapodások Szingapúrral, nagyon egyszerűnek tűnt volna a feladat, de mégis tíz évbe tellett mindez, és ez nem az ő hibájuk volt, hanem a mi hibánk. A kollégák sokan tudják, hogy mi voltak a problémák, ezért nagyon fontos ez a mai eredmény. Ez az európai kereskedelmi politikára számára kárt okozott, ezért most úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó megállapodás, dinamikus, gazdaságról van szó Ázsiában, és holnap úgy gondolom, hogy támogatnunk kell ezeket a megállapodásokat. Nagyon sokan ellenzik ezeket a megállapodásokat, próbálják gátolni az európai kereskedelmi politikát és Kínával fenyegetnek. Szerintem a legrosszabb dolog az lenne, hogyha nem fogadnánk el ezeket a megállapodásokat, széleskörű támogatásra van szükség, és vissza kell szerezni a bizalmat ebben a folyamatban. Köszönöm szépen, és most Jill asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Én hiszek abban, hogy stratégiai fontossága van ennek a régiónak az EU számára. Ezt a megállapodást több érintett érintett féllel is megtárgyaltam Szingapurban, szak, különböző szakértőkkel, különböző szakszervezetekkel, illetve civil szervezetekkel. Ez egy nagyon fontos megállapodás, tudván, hogy állandóan fluktuál a keres, az a nemzetközi kereskedelem, az USA újraírja a szabályokat, és Szingapúr egy nagyon stabil kereskedelmi partnerünk. Tudom, hogy kollégáim közül egy néhánynak vannak fenntartásai, főleg Azért, mert az ILO szabályokat nem ratifikálták Szingapurban. David Martin kiváló munkát végzett, és sikerült elérni azt, hogy a szingapúriak nagyon sok problémával foglalkozzanak. A miniszterelnök levelet is írt, és elkötelezte magát, hogy az ILO egyezményeket meg fogják át fogják venni és ratifikálni fogják, és egyéb ajánlásokat és ígéret, ígéreteket is kaptunk. Azt gondolom, hogy ez nem csak Martin David, David Martin illeti tisztelet, hanem a szocialista frakciót is. Minden lejárt az időd. lesz a következik. Holnap arról fogunk szavazni, hogy a szabad kereskedelmet fogjuk-e támogatni, illetve az európai vállalatok délkelet helyzetét fogjuk-e támogatni. A gazdasági növekedést is fogjuk támogatni, illetve a nagyon komplex értékláncok helyzetét, helyzete mellett is kiállunk. Nagyon fontos az is, hogy a kereskedelem, nagyon fontos az is, hogy a környezetvédelem mellett is kiálljunk. Sokszor az európai vállalatok számára nem egyszerű a helyzet, de büszkék vagyunk arra, hogy példát mutatunk a világban. Ennek az a haszna, hogy a kereskedelmünk nő, illetve az EU-s exportnak is jót tesz majd ez a kereskedelem. A preferenciális kereskedelmi megállapodásokból 70-et írta le az Európai Unió, és 5 kontinensre terjednek ki ezek. Európai munkahelyeket hozunk létre a megállapodásokon keresztül. Japánnal, Szingapúrral vagy Vietnámmal aláírt vagy aláírandó megállapodások hatályba lépnek, és ennek pozitív hatása is van számunkra. Jó lenne, hogyha a jövőben is gondolnánk erre. Remélem a holnapi napon meg fogjuk szavazni ezt a megállapodást. Mindenkit arra bátorítok, hogy igennel szavazzon. Köszönöm szépen! Francisco Assis következik. Én szeretnék köszönetet mondani a figyelemért, most Tericska úrnak adom át az elnöki teendőket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr! Ezek a megállapodások nagyon fontosak az Európai Unió szempontjából. Hogyha nem akarunk magunkba burkolózni, hanem szeretnénk a világgal nyitott kapcsolatban lenni, akkor pontosan ilyen módon kell a globalizációt szabályozó módon kapcsolatokat kiépíteni. Azt gondolom, hogy a jobb gazdasági fejlődés és politikai fejlődésnek egy jó módja az, hogy ilyen megalapodásokat kötünk világszerte. hogyha javítjuk a kapcsolatunkat Szingapúrral, akkor azt gondolom, hogy abból nagyon sok ágazat profitálhat. Emberi jogi szabályok, vagy a beruházási döntőbíróság kérdése, fegyvere export kérdése, egészségügy, környezetvédelem, ezek mind ilyen témák. Jó napot kívánok, elnézést kérek, azt mondták nekem, hogy 25 perces késésben vagyunk, ez azt jelenti, hogy mindenkinek be kell tartani a hozzászólási időt, El, előre is elnézést kérek, lesz, lesznek spontán hozzászólások, de nem lesznek kékkártyás kérdések. Ha jól tudom, eddig is ez volt a munkamódszer, Péter úr, következik egy perc Köszönöm szépen, Köszönetet szeretnék mondani David Martin kollégámnak. Kiváló a jelentés. A EU és Szingapur közötti partnerségi és együttműködési megállapodás nem csupán a beruházások védelméről szól, hanem ez egy politikai partnerség is, ez alapján az együttműködés sokkal mélyebb és intenzívebb lesz majd Szingapurral. Igaz ez a környezetvédelemre, a biztonságra, a fejlődésre és más ágazatokra. Ez a megállapodás újabb lehetőséget jelent az emberi jogi együttműködésben például, illetve a nukleáris fegyverekre vonatkozó korlátozás témájában is. Ez a megállapodás arra is alkalmat ad, hogy közösen lépjünk fel bizonyos témákban, és így az egész régióval együttműködhetünk. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Ez egy kiegyensúlyozott megállapodás, és megígérték, amennyire tudom, a kereskedelmi miniszter, hogy minél előbb ratifikálni fogják az ILO egyezményeket. Ami különösen fontos, az a monitorozás az EU részéről. Az igaz, hogy Szingapúr a nemzetközi index szerint nagyon transzparens ország, de az, ami a pénzügyi tartás kérdését illeti, ez egy paradicsom, adó paradicsom, ahol az adatokat túl titkosan kezelik. Kétoldalú megállapodás van kettős adóztatás elkerüléséről Lettország és Szingapur között. A kérdés meg, megmarad, hogy vajon ha több jogot adunk a befektetőknek, ez összehangba hozható-e a transzparencia standardokkal és az emberi jogokkal. Nagyon sok minden fog attól függni, hogy az EU valóban ki tudja kényszeríteni a megállapodás szigorú alkalmazását Szingapurtól. Köszönöm szépen, Zöljeszki úr következik. 2014-ben kezd már egy kérdést intézett egy ország az Európai Bírósághoz, a válasz megszületett 2018-ban, most már Vietnámmal is megszületett egy megállapodás, és hamarosan egy nagyon fontos, számunkra nagyon fontos országgal, Szingapurral is megkötünk egy ilyen kereskedelmi megállapodást. Az EU és Kanada közötti megállapodást is üdvözöltük. Véleményünk szerint a kettős adóztatás el megkerülése, a vámok eh, leépítése eh, minden partner eh, számára nagyon fontos és hasznos. Sajnos olyan szövevényes szabályokat kell jelenleg betartani, ami idővesztéssel jár az EU számára, ezért meg kell próbálni ezeket az eljárásokat felgyorsítsuk és transzparensebbé tegyük. Busai úr egy percben. Köszönöm, üdvözlöm az EU-Szingapur megállapodásokat, és köszönöm a tárgyaló eh, feleknek eh, a munkát. Szingapur már régóta eh, megbízható partnere az EU-nak, több mint tízezer EU cég rendelkezik ott lera, irodákkal. Az ASEAN alapító tagja, Szingapúr nagyon fontos szereplő a régióban. Ez a partnerség egy szilárd partnerségi alapja a, lesz a jövőben az Európai Unió és az ASEAN tagállamok közötti régiók közti együttműködésnek, és ez a, hiszen ez a világ egyik leggyorsabban fejlődő eh, régiója. A szabadkereskedelmi megállapodással a Szingapur exportáló cégek új lehetőségeket kapnak, a megállapodás új lendületet eh, ad eh, majd, a következő tíz évben mintegy 50 milliárd eurós forgalmat várhatunk. A KSDI eljárás következik. Most lezárom a listát. Poszpisil úr az első felszólalunk egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Elismeréssel kell, hogy adózzak önnek. Biztos asszony, hogy sikerült lezárni a munkát ezzel a szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban. Élen kell járnunk az egész világon, a szabad kereskedelem erősítésében, a jelenlegi USA adminisztráció ellenében is. Még ambiciózusabbak is lehettünk volna, amikor ilyen vagy hasonló megállapodásokról tárgyalunk. A tárgyalási időt le kellene rövidíteni, hiszen most majdnem ez tíz, évbe tart, tíz évig tartott. Tudom, közben volt egy Európai Bíróság előtti eljárás is, de gondolkozunk el azon, hogy hogyan lehetne gyorsabban megkötni ilyen megállapodásokat. Tudom, hogy idővel multilaterális megállapodást kötünk majd az egész dél-kelet-ázsiai térséggel. A szabad kereskedelem fontos érték az EU számára, csak azt kell megnéznünk, hogy lehet ezt hatékonyabban kezelni. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova rovněž. Já chci se vyznat ve... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt kell, hogy mondjam, én hiszek az akadályok nélküli szabad kereskedelemben, amelynek alapja a közös értékek. Szingapurral is vannak közös értékeink, a ö, liberális ö, tendenciák, ö, jogállamiság, tisztességes ö, kereskedelmi szabályok. Gratulálok az előadónak és a tárgyaló csapatnak sikerült egy kiegyensúlyozott megállapodást megszövegezni. Nagyon hasznos lesz ez a vállalatok, a polgárok, az intézmények számára. Nem tudom, hogy milyen más megállapodás születhetne meg. Ugye talán vannak itt-ott negatív érzések, de nincs más megállapodás. Időt vesztenénk, ezért azt mondom, hogy támogassuk ezt a tervezetet. Köszönöm, elnök úr! A szingapúri kapcsolatok megerősítése mindenképpen támogatandó, fontos piaci területet nyit meg, lehetővé teszi, hogy javuljon a párbeszédünk az emberi jogok, környezeti klímaváltozás és adózási témákban. Ugyanakkor ez a megállapodás, amiről beszélünk, néhány veszélyes szabályt is tartalmaz, amit már a TTIP esetében is végig tárgyaltunk. Egy olyan beruházás védelmi nemzetközi jogi szabály, amely a külföldi befektető számára lehetővé teszi azt, hogy egy külföldi kormány ellen föllépjen jogi úton a kormányokat be lehet perelni azért, mert a környezetvédelmi vagy emberi jogi témákban nem teljesítettek, vagy jogellenesen jártak el. Ez egy hibás lehetőség, és a megállapodás, az EU-Szingapur megállapodás csak az első, ez modellként fog szolgálni Kína, Mexikó és más nagy fontos gazdaságok esetére is. Marias képviselő, egy perc. Köszönöm, elnök úr. A gazdasági partnerségi megállapodás Szingapúrral támogatni fogja a növekedést. Ez azt jelenti, hogy többet fogunk importálni Szingapurból, olcsó árukat. Valójában Szingapúr gyakorlatilag egy kínai kikötő, a kínai import termékek fognak így beérkezni az Európai Unióba. De még azok a termékek, amelyeket Szingapurban gyártanak, azoknál is tudjuk, hogy ezek hogy készülnek, nem tartják tiszteletben a dolgozói jogokat, és ez pontosan a dömping esete. Egyáltalán nem tisztességes a kereskedelem nem szolgálja az érdekeinket ez a megállapodás, és természetesen a vitarendezési megoldással sem tudok egyetérteni. Olyan, mintha elfeledkeztünk volna az emberi jogokról, a jogállamiságról és a szabad véleménynyilvánításról, hiszen ezek a, szab- ezek a jogok nem működnek Szingapurban. Ezzel lezártuk a spontán felszólásokat, és biztos azt, hogy meghallgatjuk az ön válaszát. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt hölgyeim és uraim, néhány kérdésre szeretnék választ adni. Államadóság nem szerepel ebben. Az IPA egyértelműen fogalmaz a tekintetben, hogy az EU szuverén adóssági témáját nem tartalmazzák a szingapúri megállapodások. ISDS az Európai Unióban nem, nem létezik. A, pontosan az önök kérése, támogatása alapján egy új modern rendszerrel cseréltük ezt le, és a főügyész azt mondta, hogy ez tökéletesen kompatibilis az EU joggal az ISDS sok problémáját megoldja, van egy viselkedési kondex, teljes átláthatóság, panasztételi lehetőség, mechanizmus, egyetemű, hogy mit lehet bíróság elé vinni, és meghatározza a szabályozási jogokat. Szingapur nem szerepel az adó elkerülés témájában nem együttműködő országok listáján. Aztán az igaz. Most állít fel egy regisztert Szingapur az földrajzi eredet megjelölések témájában, és az Európai Uniós országok a 196 földrajzi eredet megjelölés, ami a tárgyalóasztal előtt van, ezekre lehet majd kérni a regisztrációt és ennek meg fog felállni a szingapúri fél. Az igaz, hogy még mindig ratifikálnia kell az országnak három ILO egyezményt. Nagyon kemény munka folyik a kormányon belül, Szingapurban e tekintetben, és együttműködnek a nemzetközi munkaügyi szervezettel azért, hogy a jogalkotásaik, a jogszabályaik megfeleljenek ezeknek az egyezményeknek, és hogy ratifikálni tudják ezeket, ahogy erre utaltak is. Egy levelet írt a szingapúri kormány erről a folyamatról. Ha, és remélem, megszavazzák ezeket a megállapodásokat holnap, akkor egy ambiciózus szabadkereskedelmi egyezményről fognak szavazni, és ez referenciáként tud majd szolgálni jövőbeni megállapodásokhoz az ASEAN régió tekintetében. Továbbá meg fognak szavazni egy beruházásvédelmi egyezményt is. Támogatni fogják azt is, hogy szélesebb körül legyen az együttműködés az EU és Szingapur között, hiszen erősek az alapok az együttműködésre, a biztonság, az emberek közti kapcsolatok, a kutatás és más területeken. A partnerségi megállapodás fogja ezt támogatni. És ez lesz az első olyan megállapodás, amit az Európai Parlament támogat az új modern architektúra tekintetében. A baráti kört is kibővíthetjük így olyan országokkal, amelyek hisznek a multilateralizmusban, a globális szabályokban, intézkedésekben. Olyan országokkal, amelyek úgy gondolják, hogy kölcsönösen előnyös, tisztességes, fenntartható kereskedelmi megállapodást kívánnak költeni barátokkal, és így tudjuk a globalizáció negatív hatásai ellenében föllépni. Köszönöm szépen a hozzászólásokat az előadóknak, árnyék előadóknak, elnök úr, köszönöm. Köszönöm, biztos asszony, természetesen nem csak a mostani felszólalás, hanem a megállapodással kapcsolatos tevékenységüket is. Hogyha kihasználhatom elnöki lehetőségemet, én is szeretném megköszönni az erőfeszítéseket. Az egyik előadó már teljes mértékben kihasználta a felszólási idejét, úgyhogy csak Mártin úrnak tudok szót adni két percben. Igen, szükség lenne a két percre, mert a biztos asszony minden kérdése válaszol, de hogyha egy körbenézek, valójában egyetlen kritikus sem maradt itt. Tehát nem igazán tudok válaszolni semmire azt szeretném még egyszer elmondani, hogy a szabadkereskedelmi egyezmények jó, teremt, jó a munkahelyteremtés szempontjából, a kereskedelem szempontjából. Ez a legmodernebb megállapodás, amit valaha aláírtunk, és egyetértek azzal, amit biztos asszony mond, mint biztos asszony mondja, hogy próbálunk hasonlóan gondolkodó országokkal megállapodásokat aláírni, hogy a jogállamiság érvényesüljön, nem pedig a dzsungeltörvények Éppen ezért kell kétoldalú és multilaterális kereskedelmi egyezményeket aláírni. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök valószínűleg a kritikus kollégákat meggyőzte vita közben valami. Máshogy nem tudom megmagyarázni a helyzetet. Köszönöm szépen. Ezzel lezárom a közös vitát. Holnap lesz a szavazás. Most pedig nézzük a következő napi rendi pontunkat. Ez nem más, mint egy szóbeli választ igélő kérdése a bizottságnak. Visszalépés a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség területén az Európai Unióban. A szerző, Pimenta López asszony, 5 percre megadom neki a szót. Köszönöm szépen, tisztelt Tisztelt eh, elnök úr, szeretnék először is köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akik segítették a munkámat. Az elmúlt évtizedben a nők szociális és gazdasági jogaival elég sok visszalépés történt sajnálatos módon. A munka körülmények esetében is beszélhetünk arról, hogy sajnos nem túl jó a helyzet, diszkriminá- hatalmas diszkriminációt jelent például nem egyenlő a férfiak és a nők nyugdíja, nem egyenlő a fizetésük, illetve a különböző állami szolgáltatások vagy közszolgáltatások sem megfelelőek, nem teszik lehetővé minden esetben ezek a közszolgáltatások, például a, gyermek, a gyermekek gondozását, amikor kellene, avagy Mindennek az az, az, az összhatása, hogy a nők távol kerülnek a munkaerő piactól. Ez hatalmas ez hatalmas nyomást jelent a nők számára, nők számára nagyon sokszor egész egyszerűen nem jutnak el a munkaerőpiacig. Ez nem tesz jót az egészségügyi állapotuknak sem. Ez is a nők jogait csorbítja meg. Nos, ismerjük a helyzetet egyéb kérdésekben is, például hát a szexuális egészség esetében sem mindig tökéletes a helyzet, illetve vonatkozik ez a terhesség megszakításokra is. Nem tudjuk elfogadni azt, hogy akkor a különbség a férfiak és a nők fizetése között. Egyértelmű, hogy a szoci, szociális és gazdasági helyzet romlása a nők esetében összeköttetésben vagy össze, kapcsolatban van azzal, hogy mekkora a nők fizetése. Aztán nagyon fontos az is, hogy a nők elleni erőszak sajnálatos módon növekedett, ott van még a, ott van még a szexuális zak, zaklatás is, akár a munkahelyen, akár máshol, illetve ott van a prostitúció őse, ami szintén a nőket sújtja. Az isztambuli egyezményre nagy szükség van, de ettől még nem oldja meg a nők helyzetét, a nők problémáit. Nem elég úgy csinálni, mint tennénk valamit, mindenképpen föl kell lépni az összes típusú erőszak ellen, nőket érintő erőszak eh, ellen ez az erőszak, sok, ennek az erőszaknak sokféle formája lehet. Ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a nők méltó életet eh, éljenek. Mindenképpen, mindenképpen meg kell adni az áldozatok számára a védelmet. Jó lenne, hogyha ezek a nők élhetnének jogaikkal, meg kell adni ezeknek az embereknek a biztonságot, a védelemre való lehetőséget, ez az összes jogállamban ezt meg kell adni. Nagyon fontos, hogy az összes típusú erőszak ellen harcoljunk, a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségek ellen harcolni kell. Ez igaz a munka, munkában és a munkaerőpiacon is illetve vonatkozik ez arra is, hogy a férfiak és a nők között még mindig nagyon nagy a fizetés különbség. Jó lenne, hogyha a nők ugyanolyan módon lehetnének dolgozók, mint a férfiak, ugyanakkor lehetőséget kell adni a nőknek arra, hogy anyák és munkavállalók is lehetnek. Nagyon fontos a fogyatékkal élők, fogyatékkal élő nők helyzetének fölkarolása is, illetve a szexuális és reproduktív egészség kérdését, és mindenképpen föl kell karolni. Ne felejtjük, hogy nagyon sok olyan nő van, aki, akit kihasználnak, akár szexuális erőszak áldozata lesz, vagy prostitúcióra kényszerítik. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor soha nem fog létrejönni az egyenlőség férfiak és nők között. Jurova biztos asszony. Elnök úr, tisztelt képviselők! Eh, az EU szembesül egyre több populista és eh, szélsőséges eh, tendenciával, szexisták, rasszisták erősödnek, a háttérben pedig a női és meleg jogokat sértő mozgalmak is erősödnek. Mogherini főképviselő az EU-ban a nemek egy, közötti egyenlőség kérdését középpontba helyezte. A 2016-19-es időszakban a nemek közötti egyenlőséget, a gender mainstreaminget az EU-ban, és azon kívül is az egyik legfontosabb kérdésnek tekintettük. Persze találtunk hiányosságokat, és a jövőre vonatkozó prioritásokat meg akarjuk határozni, és ehhez üdvözöljük a parlament javaslatait is. A magánélet és a munka közötti egyensúly megteremtése, a gyermeknevelés és a szakmai karrier összeegyeztetősége is eh, mindenképpen támogatást kell, hogy kapjanak. A fizetések közti különbségek kérdése. Nos, itt is intézkedésekre van szükség. A tervezett fellépések többsége már megvalósult, a többi idén fog megvalósulni. Az EU-ban nem, nemek közötti egyenlőség kérdésének vizsgálata érdekében az Eurostat egy új felmérést dolgoz ki, hogy lehessen aktualizálni a statisztikákat. Ezt követi majd az 2000, 2014 óta az alapjogi ügynökség is készít ilyen felméréseket. A bizottságban pont most zárult le egy két éves tudatformálási akció és a nem alapozott, illetve szexuális erőszak kérdését is vizsgáljuk az témában az isztambuli eh, egyezmény ratifikációja még várat magára több tagállamban, de az ezzel kapcsolatos vita is jól illusztrálja azt, hogy a nemek között egyenlőségben és a női jogok területén valóban eh, visszalépés történik. Az eh, egyezmény bizonyos elemeit felhasználják, vagy visszaélnek azokkal a különböző nyilvánosság előtt zajló vitákban. De az intézmény célja a nők elleni erőszak elleni fellépés, a családon belüli erőszak, a nők, gyermekek, akár férfiak, ellen erőszak elleni fellépés sokszor eredménytelen marad, és ez megvinít több tagállamot, és az EU még mindig nem tudott csatlakozni az egyezményhez. Lassan kifut az idő, végére érünk a jogalkotási ciklusnak. A nemek közötti egyenlőség nem csak alapértékünk, hanem az EU külpolitikai fellépésének is sarokköve. Örülök, hogy a parlamentben a nemzetközi együttműködés és az EU gender tervének a létrehozása közös munkát eredményezett. Valamennyien meg akarjuk szüntetni a nők elleni erőszakot. Az EU stratégiai megközelítése a kül- és a belpolitikai szempontokat elegyíti, elemzéseket készítünk, vizsgáljuk azt, hogy mi az oka az erőszaknak, az egyenlőség hiányának, a konfliktusoknak. Folytatni fogjuk erőfeszítéseinket, és éppen ezért 2017. Eh, szeptemberében az EU az ensz együtt egy úgynevezett Spotline kezdeményezést tett, amelynek a eh, célja a nők és gyermekek elleni erőszak megszüntetése az egész világon. 500 eh, millió eurót eh, szánunk erre a célra, és reméljük, hogy ez a kezdeményezés pozitívan átalakítja majd az egész világon a nők, a lányok eh, életét, a fiatalok életét, azokét, akik a legmarginalizáltabb és kiszolgáltatott helyzetben élnek. A bizottság továbbra is dolgozni fog, számítunk a parlamentre, a parlament további eh, kötelezettségére. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most eh, először meghallgatjuk a frakció képviselőit. Peti Kájnen eh, képviselő először másfél percben. A társadalmak, hogyha jóléti államok, demokráciák, akkor nyitottak és tiszteletbe tartják a női jogokat, és hogyha a nők jól érzik magukat, akkor, és, akkor az egész társadalomra is ez pozitívan hat ki ez a visszalépés most a női jogok területén éppen itt nem csak a nőket, hanem az egész társadalmat fenyegeti. A közelmúltbeli kutatások is rámutatnak arra, hogy ahol a nők szenvednek, ott az egész társadalom is eh, afelé halad, hogy korlátozzák a jogállamot, a szabadságot és sok más jogot is. A nőknek nincs választási lehetősége, hogy eh, ha őket, eh, hogy most megkérdezzék, hogy amiatt diszkriminálják őket, mert nők, vagy mások miatt. Ők nők, de ők akkor munkavállalók, vagy vállalkozók, vagy bevándorlók, vagy fogyatékkal élők. Sokszoros diszkrimináció érheti a nőket. És Európában az elmúlt években megtapasztaltuk azt, hogy visszalépés történt a női jogok területén. A nők, emberek, az emberi jogok megilletik őket, ide tartoznak a szexuális és reproduktív jogok is, ezek is az emberi jogok részét jelentik kérjük a bizottságot, hogy komolyabban foglalkozzon ezzel a e, visszalépéssel, és e, ellenőrizze, hogy a tagállamok az élet minden területén teljesítik a kötelezettségeket. Köszönöm szépen García Pérez képviselő két Köszönöm elnök úr, tisztelt biztos asszony. Arról beszélünk, hogy a nők jogai visszaszorultak Európában. 2014-ben, 5 évvel ezelőtt vitát folytatunk itt a szexuális és reprodukciós egészségi jogokról. Ne engedjük meg, hogy a lányainknak kevesebb joga legyen, mint nekünk anyáinknak. Hát ez a fenyegetés most ma közelebb van, mint korábban. Lengyelországban például az abortusz témájában, Magyarországban a gendertanulmányokat megszüntették az egyetemen. Bulgária nem ratifikálja az isztambuli egyezményt. És mi a legutolsó esemény ez a ultrakonzervatív hollám keretében? A spanyol néppárt vezetője úgy dönt, hogy ahhoz, hogy a nyugdíjak fenntarthatóságát garantálni lehessen, a nőknek szülniük kell, azért, hogy legyenek gyerekek, akik fizetik majd a nyugdíjakat. Hát ez 35 év visszalépést jelent, és a 1985-ös abortusz törvényre emlékeztet minket. Kevesebb fizetést kapunk mi nők, kevesebb nyugdíjat kapunk. Nehézség számunkra, hogy a munkapiacon érvényesüljünk. Mi gondoskodunk a rászorulókról. Napról napra macsiszta erőszak áldozatává válnak a nők, szexuális erőszak áldozatai, emberkereskedem áldozatai. A nők sokszor, mi nők sokszor félünk attól, hogy hazamenjünk egyedül, és ezzel nem lehetünk, nem nézhetjük ezt tehetetlenül. Nagyon sok oka van ennek, több mint ezer oka van ennek, és ez az a kampány, amit a női szervezetek indítanak azért, hogy a március 8-ára felhívjuk a figyelmet erre a témára. És a parlamentnek is föl kell szólalni ebben a témában. Nagyon fontos az egyenjogúság. Itt nem női kérdéséről van szó, ez nem egy női kérdés, ez egy harc Európa érdekében azért, hogy támogassuk ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen. Kékkártyára sajnos nincs lehetőség. Csak hogy világosan értsük a dolgot, folytatjuk a spontán hozzászólásokat, de senkinek nem fogok tudni megengedni kékkártyás kérdést. Amikor átvettem az elnöki posztot, akkor levezető elnöki posztot, akkor ezt elmondta. Visnyevsk asszony következik az ECR nevében másfél perc. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nyilván én támogatom az egyenlőséget, az esélyegyenlőséget a nők és a férfiak között, de nem értek egyet az állásfoglalás fő felvetéseivel. Először is azért, mert ez a szólásszabadságot kívánja korlátozni, mert az isztambuli egyezményt nem lehet kritizálni, ez szerint, és elítéli a család politikát, illetve az anyasági ö, ö, szabadságot, mert abból indul ki, hogy az anyaság egy akadály, ami a nőket akadályozza a karrierjük építésében, de ezzel nem értek egyet. Emellett ö, felháborító az, hogy ez a, az élethez való joggal kapcsolatos tájékoztatást is másfényben tünteti fel. Én nem gondolom, hogy a nők jogainak a jogaiban elért eredmények visszaeséséről lenne szó. Én egy másik állásfoglalást javaslok, amelyben inkább térjünk ki a fizetések közötti különbségekre, a nyugdíjak közötti különbségekre, a kényszerházasságra, a női megcsonkításra, és beszéljünk arról, hogy a nők legyenek aktívabbak a politikai életben. Elnök, elnézést, hogy el kellett vennem a mikrofon, de e, letelt az idő. Milnár asszony következik az által nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony elnök úr, biztos asszony, köszönöm szépen a kollégáknak az együttműködést a témával kapcsolatban. Az, e- a női jogok ról beszélünk. A nők még mindig hátrányos megkülönböztetésben részesülnek a politikában, a társadalmi életben, illetve erőszaknak vannak kitéve, akár a családon belül, akár a munkahelyen előfordulhat ez, és most visszaesést látunk, és ez mindannyiunkra veszélyes. Az elmúlt évtizedek előrelépése nagyon érzékeny és nagyon törékeny, és ezt nem gondolhatjuk magától értetőnek. Egyes konzervatív körök a hagyományt, a kultúrát, illetve vallást használják arra, hogy a nő jogokat megsértsék, vagy vissza <coughs> megnyírbálják az abortusz ellen fellépjenek, vagy a szexuális reprodukciós jogok ellen fellépjenek. Ebben az állásfoglalásban az Európai Uniót arra szólítjuk fel, hogy a szavait kövessék tettek. Felszólítom az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy gyorsítsa fel a nőjogok végrehajtását, megvalósítását és a politikai napirenden tartsa ezt a témát, és végül a nők és a lányok jogaiba fektessen be, ruházzon be a női szervezetekbe, a költségvetésben legyen egy külön sor, amely a női jogokra fordul, a nők bevonása a regionális és globális tárgyalásokba és a kormányközi egyeztetésekbe és emellett nagyon fontos az emberi jogi, női jogi jogvédők tevékenysége, ez sem kap elég támogatást, pedig elengedhetetlen szerepet játszanak a nemek közötti egyenlőség elérésében. Köszönöm szépen, Björk asszony következik a GUE nevében. Köszönöm szépen. A nők jogai a demokrácia kulcsfontosságú elemét kellene, hogy jelentsék, 2019-ben ez magától értetődő kell, hogy legyen, de mégis visszaesésre, visszalépésre került sor ideológiai, politikai öm, okokból, akár mennyit is beszélünk a nőkről és a férfiakról, ez az egyenlőségről, a konzervatív jobboldali erők ezeket a jogokat veszélyeztetik. Emellett a szegénység növekszik, a munkanélküliség a nők körében, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés a nőjogi aktivisták támadásoknak vannak kitéve. A, a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség nem magától értetődik, nem ülhetünk ölvetett kézzel, hogy majd minden, minden nem működni fog. Erre anyám hívta fel a figyelmet, ezért harcolni kell. A választójogért is harcolni kellett. Nem fogadhatjuk el ezt a visszalépést. Előre kell vinni a feminista harcot, nem hagyhatjuk annyiban, és nem engedhetjük meg, hogy a konzervatívok vegyék át a vezető szerepet. Köszönöm szépen, Reinke asszony következik másfél percre. Bulgáriában például az isztambuli egyezmény ellen keltenek hangulatot, és ezért a parlament nem ratifikálja. Egyelországban azt oktatják, hogy a maszturbáció az oda vezet, hogy a pornótól függnek majd a gyerekek, és a nőket, a lányokat nem engedik fogamzásgátlást használni. Németországban is veszélyeztetik a nőgyógyászok büntetést veszélyeztetnek, szankciót veszélyeztetnek, hogyha tájékoztatnak a terhesség megszakításról. Ez mindig a nőkről van szó. A női test ellen, ellenőrzése nagyon fontos a konzervatívok számára. Az isztambuli egyezmény, egy, egy, egyezmény elleni kampányok folynak, az LGBTI személyek ellen hetszelnek, például pénzzel a az orosz oligarchák és az amerikaiak Európában próbálnak befolyást szerezni és visszafordítani az időt. És mi mit csinálunk? Várunk, és nem csinálunk semmit. Ezzel, ennek most már véget kell vetni. Most nagyon fontos, hogy a nők és a kisebbségek jogait napirendre tűzzük, és ne engedjük meg, hogy ezt korlátozzák. És hogyha megint egy patriarchális rendet akarnak eh, bevezetni, nos, akkor eh, ezt velünk nem fog működni. Hol akarják ezt eh, elkezdeni? Itt, eh, a parlamentben az elnök is, hogyha az elnök eh, az elnök számára is nagyon fontos, hogy milyen rendezvényeken vesz részt, közben elveszik a hozzászólótól a mikrofont, elnézést, tiszteletben kell tartanunk a hozzászólási időt. Szosznyánc képviselő következik. E, pani López martwi się tutaj, że obserwuje wrogie nastawienie do praw kobiet. E, Nyilvánvalóan itt e, teljes badarság hangzott el a diszkriminációval és az egyenlőség hiányával kapcsolatosan. Lehet, hogy egyszerűen csak nem támogatják azt, amit ön mond, mert a társadalomban egyre terjed a propaganda, amely szerint a nemek között háború dúl. Én úgy gondolom, hogy ön problémákat hoznak létre mesterségesen, amelyek a valóságban nem léteznek. Hogyha ilyen butaságokat beszélnek, akkor annak nyilvánvalóan nem lesz eredménye, amit ön mond, az egyszerűen nem működik. Mi tehát a konklúzió a feministák számára? Hát akkor csináljuk ugyanúgy, mint eddig, legyen még több állásfoglalás, legyenek további kérdések, és ezzel egyszerűen csak tovább irítálják az embereket. Köszönjük szépen. Kozlovszka Rejevics asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim! A nők jogai mindig is az emberi jogok részét képezték, Az Európai Unió a legmegfelelőbb politikai szervezet a nőjogi, nők jogainak megvédésére. Ez az állásfoglalás nem a semmiből érkezett, hiszen valóban azt láthatjuk, hogy a jobb oldal megerősödésével visszalépés történt a nők jogainak területén, és ez a visszalépés leginkább a reproduktív és egészségügyi jogok területén valósul meg, hiszen a különböző támogatásokat megvonják a nőjogi szervezetektől, Emellett a feminizmus és a gender tudományokkal kapcsolatosan is visszalépés történt, ráadásul a XXI. században. Itt az ideje, hogy a bizottság megvizsgálja, hogy hogyan tud beavatkozni, és minden kezében lévő eszközt be kell vetni annak érdekében, hogy ezt a visszalépést megállítsa, és visszatérjünk a nők jogainak megfelelő szintjére. Blinkevics Jute képviselő, köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony. A különböző ajánlások és intézkedések elfogadása ellenére még mindig csak félúton járunk, ami a, nők, a nemek között egyenlőséget illeti. Nagyon lassú az előrelépés, és vannak olyan területek, ahol a nők jogainak helyzete romlott, ahelyett, hogy javult volna. Ez ideig nem sikerült a nők elleni erőszakot megszüntetnünk például, ez az egyik legsúlyosabb emberjogi jogsértés. Még mindig van 8 olyan tagállam az EU-ban, amely nem ratifikálta továbbra sem az isztambuli megállapodást. Ez azt jelenteni, hogy ezekben a tagállamokban nincs erő, nők elleni erőszak? Vagy csak azt jelenti, hogy a kormányok részéről nincs meg a politikai szándék, hogy ratifikálják ezt a fontos nemzetközi dokumentumot? Sajnálatos módon még mindig nincs előrelépés a bérek közötti különbség megszüntetésében sem, 40%-kal magasabbak a férfiak bérei, mint a nők bér, bére. A politikai döntéshozatalban sincs előrelépés, a nőknek még mindig harcolniuk kell azért, hogy a politika területén ugyanolyan jogok illessék meg őket. Az én hazámban, Litvániában, a kormányban egyetlen egy nő sincs. Tomasics asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A nőkkel szembeni diszkrimináció és annak megakadályozása, hogy teljes potenciáljukat kiaknázzák, olyasmi, ami ellen mindig és mindenütt harcolni kell. Én magam is a nemi alapú diszkrimináció áldozata voltam, ezért nagyon is jól tudom, hogy ez miben áll. Úgy gondolom, olyan légkört kell teremteni, amelyben a nők megfelelően fejlődhetnek és kiaknázhatják potenciáljukat. Vannak olyan közösségek, ahol ez különlegesen nagy problémát jelent, ott mindenképpen változtatnunk kell a helyzeten. Nem szabad azonban senkire ráerőltetni a saját gondolkodásunkat sem. Nem csak a szélsőséges tradicionalistákra gondolok, hanem a feministákra is, akik azokat a nőket áldozatként tekintik, akik másféle életstílust választottak. Úgy gondolom, hogyha megvédjük az élethez való jogot, az nem visszalépés a női jogok területén, a meg nem született gyermekek, magzatok a legkiszolgáltatottabbak, hiszen nem tudnak maguk harcolni a jogaikért. Úgy gondolom, hogy értük nekünk kell ö, sikra szállnunk. Köszönöm szépen. Baj. Köszönöm. Szasznyárc asszonyt bizonyára tájékoztatták, ön nem volt itt az ülés elején, akkor elmondtam, hogy 5-10 perc késésünk van, és sajnos a kék kártyás kérdéseket nem tudjuk most elfogadni. Urtaszon úr következik. Köszönöm szépen a szót. Olyan gazdasági válságot éltünk meg, ami a nőjogok terén visszaeséshez vezetett, visszalépéshez. Most a jobboldali politikai erők megerősödnek, és egyértelmű támadás éri a nőket. Megkérdőjelezik azokat a jogokat, amelyeket nem régen szereztek, különösen a nők elleni erőszakkal szemben. Láthattuk Andalúziában az abortuszhoz való jogot támadják. A társadalmakban nagy az egyenlőtlenség, nagyon fontos, hogy ambiciózus stratégiánk legyen, sokkal ambiciózusabb, mint a jelenlegi mozgósítani kell az embereket, és az isztambuli egyezményhez csatlakozni kell. Március 21-én is ez lesz. Máterra asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Az utolsó ö, nagy küzdelmekhez értünk ebben a ciklusban. A ö, nők egyenjogúságáért küzdő szakbizottság kezdeményezésére van szó most erről a témáról az Európai Unió szerződésének az ide vonatkozó cikkét nem alkalmazzák megfelelően az összes tagállamban. Nagyon nagyok az egyenlőtlenségek a férfiak és a nők között. 2005 és 2015 között nem történt jelentős előrelépés ez szomorú, sőt, visszalépés történt bizonyos területeken. A nők továbbra is hátrányban vannak a férfiakkal szemben, és kampányt tapasztalunk most az isztambuli egyezménnyel szemben. A definíciókon vitatkoznak, egyes kormányok a tanácsban elutasítják ezt az egyezményt. Köszönöm, kedves kolléganő. Sajnos tájékoztatnom kell a kollégákat, hogy 20 perc hátrányunk van, ezért a spontán hozzászólásoknál csak frakcióként egy képviselő Soldrova, Ward, Jurek és Forenza képviselőket tudjuk meghallgatni, nincs más választásom. Hát, asszony következik egy percben 15 perc, 15 évet töltöttem az Európai Parlamentben, és az egyik legfontosabb prioritásom volt a nők egyenjogúsága, és ez az egyik alap érték, alap elve az Európai Uniónak is. Minden tagállamnak alá minden tagállamnak alkalmazniuk kell a szerződéseket, és biztosítaniuk kell a nőjogokat megőrít, hogy a tíz éves időszak alatt, ami mögöttünk van, frontális támadásokat tapasztaltunk a nőkkel szemben. Hátra felé haladunk, nem előre. A reproduktív egészség terén a nők jogait meg akarják nyírbálni, illetve a foglalkoztatásban is ez a helyzet számomra feministaként ez nagyon súlyos helyzet. Köszönöm, kedves képviselőtársam. Szollé úr, egy perc. Köszönöm, elnök úr. 16 és fél százalék a fizetések különbsége, 40 százalék a nyugdíjak különbsége, minden negyedik nőt valamilyen tetleges erőszak vagy szexuális erőszak ért életében. Nagyon messze vagyunk attól, hogy teljes egyenjogúság érvényesülne a férfiak és a nők között. És még ilyen helyzetben is a jobb oldal szemérmetlenül egyre inkább megkérdőjelezi a nő jogok védelmének létjogosultságát. Ultra konzervatívak lépnek fel. Spanyolországban is van egy új frankista jobboldal, vagy frankóista jobboldal, amely ö, szélsőséges helyzetet akar ö, teremteni. Ö, különböző panaszokkal éltek már velük szemben, de ezek olyan bázis mozgalmak, amelyekkel szemben nehéz fellépni. Suica képviselő, köszönöm szépen. A női jogok megerősítése és a nemek közötti egyenlőség megteremtése úgy gondolom az Európai Unióban egy alapvető jog kell, hogy legyen. Egyetértek mindazokkal, akik azt mondják, hogy visszalépés történik a nők jogainak területén. A különböző populista és szélsőséges tendenciák ehhez hozzájárulnak, valamint az a fajta gyűlöletbeszéd is, amely sok társadalomban jelen van. Emellett egyetértek azokkal is, akik azt mondják, hogy a demokratikus társadalom akkor igazán erős és fejlett, hogyha a női jogok is megfelelően érvényesülnek az adott társadalomban. A baloldalról hangzott el, hogy nem engedhetjük meg, hogy a lányainkat kevesebb jog illesse meg, mint az édesanyáinkat illet, tették meg, ezzel is egyetértek. A nők elleni erőszak sajnos továbbra is jelen van a társadalmakban, nem sikerült elé- előrelépést elérni a megszüntetésében, még azokban az országokban is, ahol a nők jogairól szóló egyezményt ratifikálták. Továbbra is folytatnunk kell a harcot a nők elleni erőszak ellen. Úgy gondolom ez a társadalmunk egyik legsúlyosabb problémája. Sok dokumentumot fogadtunk el ezzel kapcsolatosan, de úgy látom, hogy a gyakorlatban még nem sikerült ezt továbbra sem meg oldani. Petir asszony, egy perc. Köszönöm szépen. Tény, hogy Európában sem sikerült megteremteni a nemek közötti egyenlőséget, és nem sikerült a nőknek megfelelő jogokat biztosítani. Nem értük el az előrelépést a megfelelő intézményes és jogi keretek létrehozásában sem. Gondolok itt a különböző egészségügyi jogokra, megfelelő oktatásra és így tovább, amit az erőszak elleni küzdelemre is. A nőket különbözőképpen diszkriminálják, választaniuk kell sokszor a család és a karrier között, ahelyett, hogy lehetővé tennénk, hogy mindkettő jelen lehessen az életükben. Nem tudok egyetérteni a jelentésben szereplő definíciókkal a visszalépést és haladást illetően. Úgy gondolom, hogy nem szabad ezeket a fogalmakat időtől és ideológiától függően újra definiálni. Ezek a nők jogai időtlenek, és ezért minden nőt megilletnek úgy gondolom tiszteletben kell tartani az emberi méltóságot és a szubszidiaritás elvét is, és ezért csalódást keltett bennem ez a jelentés, és nem tudom azt támogatni. Köszönöm szépen. Most a Catch DI következik, azaz a spontán hozzászólások frakciónként egy képviselőnek tudok szót adni, Sojtrova asszony, egy perc. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, igaz, hogy az egyenlő jogok elérése hosszú távú feladat. A diszkrimináció elfogadhatatlan. Ezért európai szinten minden intézkedést eh, meg kell tennünk, amely a nők jogait eh, garantálja a társadalomban, és lehetővé kell tenni, hogy a nők válasszanak az anyaság és a munka között. Jobb harmonizációra van szükség a magánélet és a munka között. Sajnos azonban a konzervatív politikák kritikájára használják sokan ezt az, ezt a jogsz, ezt az állásfoglalást. Nagyon fontos az élet védelme, a meg nem született gyermekek életének védelme és, és mindenkinek az életének a védelme, e, és ezért nagyon fontosnak kell e, tartanunk az anyaságot. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a, e, azzal a visszalépéssel, ami a női jogok területén fellépett, és sajnos erre itt is van példa. A konzervatív álláspont egyre erősebb, Egyre többeket tudnak meggyőzni arról, hogy ha a konzervatívok akkor állnak a történelem jó oldalán, ez nem jó. A reproduktív jogok elnyomása egyre gyakoribb. A fogalmazás fogalmazásgátlóhoz való hozzáférést is korlátozzák egyes területeken. A gender ellenes kampányok, az LGBT jogok elleni fellépések, a, ratifi- a elfogadhatatlanok, az isztambuli egyezmény ratifikációja is nagyon lassan halad. Időközben a családon belüli erőszak továbbra is elterjedt, és normálisnak tartják egyesek. Nagyon sajnálom, hogy és aggasztónak tartom, hogy egyesek nem nincsenek tudatában ennek a visszalépésnek az ember, a nők jogairól mindenképpen beszélni kell, hogyha most felnövő generáció te, tudjon tenni valamit. Jurek úr, következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! az isztambuli egyezménynyel kapcsolatban félrevezető információk merülnek fel. Az egyezmény 14-es cikke azt mondja, hogy az iskolákat arra használják majd, hogy a nem tipikus szexuális szerepeket reklámozzák, vagy terjesszék a nőknek, illetve a családoknak erre nemet kell mondani, a szülőknek erre nemet kell mondani. A hagyományos szerepet akarják itt elnyomni, hogyan lehet ilyesmit mondani? Hogyan lehet azt mondani, hogy az az ország, eh, amely nem hagyja jóvá ezt az egyezményt, ez tolerálja az agressziót? Ez eh, nem itt, nem eh, Németországban vannak kényszerházasságok, illetve Németországban vannak kényszerházasságok, nem Csehországban. Bulgáriát pedig meg kell dicsérni azért, és támogatni azért, hogy nem. Köszönöm szépen, elnök úr. Ellentmondást tapasztalunk ezen a kontinensen. A feminista mozgalom egyre erősebb, a szexista, patriarchális erőszak ellen fellép ugyanakkor látható az ellentétes tendencia is. Szeptemberben nőjogi eh, bizottságként eh, meghallgattunk eh, több nő szervezetet, amelyeket a helyi hatóságok támadnak, megpróbálnak kiszorítani. A gender mainstreaming jelentésben is volt erről szó Olaszországban. A nőjogi bizottságnak kellett foglalkoznia a fogamzás gátló tablettek kérdésével a március 8-i tüntetésen újra beszélünk majd erről. Elnök, köszönöm szépen, most a biztos asszony a szó. Uh, Tisztelt képviselők, Tá, hálás vagyok az Európai Parlament támogatásáért, amelyet nyújtanak nekünk a nemek közötti egyenlőség témájában. Tudom, hogy késésben vagyunk,